egyezményeket is, amelyeket Litvánia ratifikált, és ellentétben áll az Európai Parlament véleményével, az Európai Parlamentnek erről tárgyalnia kell, és figyelemmel kell venni a kisebbségek jogait. Köszönjük szépen, Sopril úr. Akkor ezzel lezárjuk az egypercesek. Az utolsó napi rendi pont, Bodis, a Bodis jelentés, ez pedig az EU, Európai Unió és az Öbölmenti Együttműködési Tanács közötti kapcsolat. Négy percben kap szót a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy ez a munka egy konstruktív munka eredménye, amely a frakciókkal történt, és ezért szeretném megköszönni nekik az együttműködést ainsi que Madame Jatenmaki. A következő kollégáknak. Ez a jelentés e, globális világstratégiával, e, tehát globális stratégiával foglalkozik az Európai Unió és az öbölmenti együttműködési e, tanács között. Itt az arab országokról van szó. Több hónappal ezelőtt kezdtük a munkát, tehát még a, most a múltban történt események előtt, és önök mind tudják nyilvánvalóan, hogy azóta hatalmas tüntetésekre került sor ezekben az országokban, ahol az emberi jogokért, az alapú szabadságjogokért és az emberi méltóságért harcolnak. De mielőtt még ezek az események bekövetkeztek volna, a jelentés, amelyet a bizottságban el, szakbizottságban elfogadtunk, foglalkozott mindazokkal a problémákkal, amelyek ebben a világban jelentkeznek. Hiszen ismerjük a hátrányos megkülönböztetéseket, akár a nemi, akár a vallási megkülönböztetést, a munkajognak a megsértését, a, társ, a szakszervezeti jogok megsértését, a lelkiismereti szabadság, a véleménynyilvánítási szabadság, a női jogok, az igazságszolgáltatás, a, mindezeket mind megsértik, és a politikai jogokat is. Az események fejledése során és a tüntetések letörése során és a katonai közbelépés során a szamsádos országokban az árnyék, ennek eredményeként a, egy az árnyék jelentéstevőkkel egy jelentést készítettünk el, amelyet, amelyben támogatjuk a tüntetőket, és támogatjuk a követelményeik, követeléseiket, és elítéljük a hatóságoknak az erőszakos közbelépését. Az ÖET országoknak országokat felkérjük, hogy gondolkodjanak el ezen, és mi támogatjuk az átmeneti folyamatot, méghozzá a demokratikus átalakulás folyamatát. Nyilvánvalóan ez a jelentés a hosszú távú stratégiákkal is foglalkozik, és partneri kapcsolatnak a lehetőségét említi, a geopolitikai, energetikai, oktatási, tudományos és a regionális fejlődés területén. A geopolitikai területen Irán nyilvánvalóan valós fenyegetést tartalmaz. Irán és Izrael között az menti országok nyilvánvalóan kollaterális áldozatai lennének mindannak, ami ott történik. Ezek az országok sokat várnak tőlünk azért, hogy megvédjük őket attól, hogy Irán nukleáris hatalommá váljon. Az ÖET országok amelyek az Arab Ligának is a tagjai, fontos szerepet játszanak a béke folyamatban, és mindez arab országok kezdeményezéseként kezdődött. Energetikai területeken az ÖETő a szénhidrogénok első számú szállítója az Európai Unióban, tehát mi függünk ezektől az országoktól, de az olajtartalékuk csökken, és felkészülnek az átalakításra a megújuló energiák területén, épp ezért mi a szakértelmünket alakít, ajánlhatjuk fel. Az oktatás és a tudományos területen az oktatást ezek az országok a legfontosabb szempontnak tartják, és amerikai egyetemeknek a kihelyezett tagozatai jelennek meg ott, és sajnos az Európai Unió késlekedik abban, hogy a nyomába eredjen az, Európa, az Egyesült Államoknak. És csak nyolc ÖET diák tanul Európában az Erasmus Mundus keretében. Végül pedig a regionális integráció területén az ÖET előrelépett. Az Európai Unió a tapasztalatát megoszthatja velük, és tanácsaival és a know-howjával segíthet eh, ahhoz, hogy szabadkereskedelmi eh, egyezményt eh, köthessünk majd, de ezt már egy idő óta folytatják, ezeknek a tárgyalást. Köszönjük, Bodis. A spontán felszólalások következnek, Paska úr természetesen nem hagyhatjuk kient. Köszönöm szépen. Nagy gazdasági potenciálja van ennek a területnek, és számos együttműködési lehetőséget kínál ez az Európai Uniónak. Az öbölment együttműködési tanácsnak javítania kell az együttműködés az Európai Unióval, beszélnünk kell a prioritásainkról ezzel a tanácssal, és meg kell egymást kölcsönösen hallgatnunk, és meg kell néznünk azt, hogyan tudunk ennek a területnek segíteni. Sok kérdésben hasonló véleményünk van, ezért nem csak a kereskedelemről vagy a gazdaságról kell tárgyalnunk az együttműködés során. Mindenképpen van még pótolni való a, az együttműködés kapcsán,

Köszönjük Szegedi úr, és Baszeszku asszonyról se feledkezzünk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Baudi úrnak a jelentéshez. A parlament ezért az öbölmenti együttműködési tanácssal újra felveszi a tárgyalás vonalát szükséges a politikai párbeszédet megerősíteni a két nemzetközi szervezet között. A hat arab ország maga is megmutathatja, hogy békés átalakuláson is át tudnak menni, úgy, hogy az emberi jogok helyzetét javítja. Eh, az Európai Unió eh, olajellátását nyilván befolyásolja ennek a zónának a helyzete. Az EU és a öbölmenti országok együttműködése szükséges, eh, azért, hogy világszinten megkaphassuk az olajat, világszinten lévő árakon megkaphassuk az árakat. Épp ezért a szabadkereskedelmi Köszönjük Baszeszkú kisasszony, most pedig biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Azért vagyunk ma itt este, hogy megvitassuk um, a parlament jelentését a um, öbömenti együttműködési tanácsról. Tudom, hogy sokan szerették volna elhalasztani ezt a jelentést azért, hogy jobban lássák és koncentrálni arra, ami most a világban történik. Korábban soha nem tudtuk van elképzelni azt, hogy ilyen változások bekövetkezhetnek. Nem gondoltuk volna, hogy ez bekövetkezhet az arab világban. Megfelelve annak a meggyőződésünknek, hogy minden ország különbözik a másoktól, az Európai Unió a különböző helyzetekre különböző megoldásokkal javasol. Tegnap hallhatták Eston asszonyt, Tunézia, Egyiptom, Jemen vagy Bahrain esetében az Európai Unió számos kihívásokkal is szembenézzen, számos választási lehetőséggel és válaszsal. A öbben menti tanácsa foglalkozunk most. Ezen országok közül itt sok országban jelenleg gondok vannak, és különböző módon reagálnak, különböző pénzügyi csomagokkal próbálják megoldani a szociális igényeket, és megpróbálnak bizonyos legislatív hatalmakat adni a politikai testületeknek, és megpróbálják a párbeszédet erősíteni. De azt is láthattuk, hogy erőszak is kialakult. Ez különösképpen igaz Bahrainra. Kati Ashton többször is elmondta aggodalmát a súlyos erőszak miatt az utcákon, és amiatt, hogy egyre inkább a, a, a, nagyobb a feszültség, és azt kérte, hogy az ország biztonsági erői vegyék figyelembe az emberi jogokat és az alapvető jogokat. Többször hangoztatta azt, hogy a párbeszéd az egyetlen út előre. Mindent ezt azért mindezt párbeszéd során tehát meg, illetve nyilvános jelentések kapcsán. A kérdés számunkra az, hogy mi lesz ennek az eredménye. Mit kell az Európai Uniónak tenni, és hogyan tud fellépni ezen események tükrében. Tegnap Kathy Ashton rámutatott arra, hogy mindenképpen a párbeszédet sürgeti az elszigetelés helyett, és én is támogatom ezt. Nagyobb kontextusra van szükség, Kereskedelmi biztosként támogatom azt, hogy jobb legyen a kapcsolat az üzletemberek között. Az Európai Uniónak sokkal nagyobb kapcsolatot kell kiépítenie a öbölmenti térség állampolgáraival. Pozitívan kell reagálni minden olyan kérésre, amely Európa irányába irányul a párbeszédre. Nem szabad megijednünk az emberi jogok és az alapvető szabadságok megvédésétől, de nem szabad a mi demokráciánkat rákényszeríteni másokra. Európa hisz abban, hogy a változás belülről fakadhat, és ez igaz a öbölmenti együttműködési tanács országaira is. Nem kell elmondanom itt, hogy üdvözöljük ezt a jelentést, de stratégiáján kell gondolkodni, és a párbeszéd a legfontosabb ennek terén. Az Európai Uniónak késznek kell állnia arra, hogy mindenfajta segítséget megadjon a párbeszédhez és a reformfolyamatokhoz. Készek vagyunk arra, hogy a reformfolyamatokat támogassuk mindenfajta tudásunkkal, szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal. Üdvözöljük az, ezeket a lehetőségeket, de ez csak akkor történhet meg, hogyha ezek az országok kérik a mi segítségünket. Még egy dolgot a szabadkereskedelmi térségről amelyért én felelek. Úgy gondolom, hogy ha a megfelelő körülmények megvalósulnak, akkor lehetséges lesz egy közös európai szinten eljárni annak irányába, hogy ez megvalósuljon a öbölmenti országokkal. Ehhez az kell, hogy mind politikai, mind pedig állampolgári szempontból, illetve gazdasági szempontból megvalósuljanak a fettelek. Ehhez Köszönöm szépen a figyelmüket, és különösképpen köszönöm Bódis úrnak a jelentését. Köszönöm szépen, biztos úr, és szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy holnap 12 órakor szavazunk erről a jelentésről, és azt is szeretném közölni a plenáris ülésre, hogy a gazdasági és monetáris szabizottság közölte azt eh, velünk, hogy egy, eh, lesz egy hibajavítás abban a szövegben, amit eh, az Európai Parlament elfogadott. Ez a kis javítás elérhető, ez a kis korrekció elérhető a web oldalon. Holnap lesz a következő ülésünk, március 24-én csütörtökön